segítést, és azoknak is, akik aláírták. Az önök segítségével a kutyák problémájára remélhetőleg találunk megoldást. Köszönöm szépen. Most pedig térjünk rá a szavazásra. Az első napi rendi pont megállapodás az EU és a zöld foki köztesek között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről. Dominik Riké jelentése. Szavazásra bocsájtom. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő napi rendi pont. Biztosítási garancia rendszerek Skinner jelentése. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Köszönjük a jelentéstevőnek. Következő a HEA jövője, David Kászán jelentése. Keza úri a szó, tessék. Van egy szóbeli módosító, öné a szóra. Köszönöm szépen, elnök úr. 13-as bekezdés teljesen lefedi a 9-es bekezdés az, el is, az ismétlést elkerülendő, szeretném javasolni, hogy töröljük a 13-as bekezdést. Ha jól tudom, elnök úr, ezt a szopoli módosított több frakció támogatja. Köszönöm szépen. Van-e esetleg fenntartás ezzel a szobori módosítóval kapcsolatban? Van-e valakinek ellenvetése? Kérem jelezzék. Úgy látom, hogy nincs ellenvetés. akkor szavazzunk a szövegről, így módon módosított formájában. A szavazás megnyitom, név szerinti szavazás lesz tehát, a szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárom. Elfogadva. Köszönöm szépen Kassa úrnak. A következő napi rendi pont a BOSZ jelentés, az Európai Központi Bank igazgatósága egy tagjának kinevezéséről. Jök Rasmussen úr, a megbízott. Titkos szavazás lesz a szavazógépet fogjuk használni. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy kék fény fog felvillani, semmilyen más fény. Kék fény villan majd fel, azt követően, hogy leadták a szavazást, mert hogy titkos szavazásról van szó. Tehát egy kék lámpácska fog felvillanni. A szavazást megnyitom. Mindenki látta a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadva. Gratulálunk. Gratulálunk. Az igazgató tanács új tagjának, és köszönjük szépen Sharon Bowes-nak is a jelentést. Sajnos nem halljuk még. Úgy tűnik, hogy néhány kollégánál nem működött tökéletesen a szavazógép. Következő napi rendi pont. Az Európai Unión kívül a költekezatott hitelek és garanciák veszteségének fedezésére az EBB számára nyújtott európai. Bocsánat. Igen, tehát az Európai Unión kívül a politikhez adott hitelek és garanciák veszteségének fedezésére az EB-nek nyújtott Európai Uniós garancia tájfén jelentés, nem volt módosító. A Éppen ezért a tanács közös álláspontját jóvá hagyták. A következő napi rendi pont – Bausz asszony jelentése az Európai Újépítési és Fejlesztési Bank további részvényeinek bejegyzése. Ez egy eh, az első módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szavazásra bocsájtom az egészet mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szavazása bocsájtom, hogy szavazás lesz a jogalkotási javaslatról. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönöm szépen. Gratulálok Bózasszonynak. Következő napi rendi pont. Az ENSZ lőfegyverekről szóló jegyzőkönyve tizedik cikkének végrehajtása és a lőfegyverek, darabok, alkotó elemeik és lőszereik kivételi engedélyezésük, behozatali és tranzit szabályai. Jekolino úrani a szó. Microphone il mio sarà un brevissimo intervento, costi inferiori per le piccole e medie imprese del settore. Röviden jelentkeztem szóra, a KKV-knak felmerülő költségek csökkentése volt a cél, és a bürokratikus akadályoknak a csökkentése a lőfegyverek civil célú importja esetén harmadik országokból nyilván fel akartuk venni a harcot a fegyverkereskedelem, illegális fegyverkereskedelem ellen is, és szerettük volna a fegyverek jobb azonosítását elősegíteni. Első sorban egy jó válasz ez azokra a tagjukus eseményekre, amelyek Norvégiában történtek. A biztonsági intézkedéseket itt szigorítottuk, Köszönöm szépen a Libe Bizottságbeli Árnyék előadóknak a munkáját, és köszönöm a magyar és lengyel elnökség együttműködését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig szavazásra bocsátom az egyes módosított mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szavazásra bocsátom a módosított ásorolás mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig szavazásra bocsájtom az egész javaslatot, méghozzá népszerinti szavazásra. Mindenki lehet a szavazatát? A szavazást lezárom. Elfogadva. Attól állunk a jelentéstevőnek. Következő napi rendi pont. Morreira úr jelentése az EU stabilizációs és társulási folyamatában résztvevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozó kivételes kereskedelmi intézkedések. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész elsorolási indítványról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva a jogalkotási javaslatról szavazunk elektronikusan. A szavazás megnyitom. Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk Moreira úrnak. Következő napi rendi pont. Három állásfoglalási indítványt kaptunk az Európai Tanács október 23. ülésének előkészítésével kapcsolatban. Négy frakció készítette, nincsenek módosítók. Szózásra bocsájtom a hármas napi rendi pontot, amely két részből áll, az első mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartozkodás elfogadva. Ötödik bekezdés, kettő kettes al rész, kett, egyes rész mellette ellene tartozkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartozkodás elfogadva. Ötödik bekezdés. Negyedik alpont két részben, mellett az első rész mellett ellen tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 5, öt, öt per 5-ös. Öt per ötös. Első rész. Az ötös külön szavazással mm-hmm. mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az 5 per 5 öst elfogadtuk, 5 per 6-os, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most az egész indítvány mellett ellen tartózkodás elfogadva. A többi indítványt elutasítottuk. Most pedig rátérünk Bulgária és Románia Schengeni csatlakozással kapcsolatos állásfoglalási indítványokra. Öt frakció terjesztette ilyen indítványt, kettes mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. Az egyes módosító mellette, ellene, tartozkodás elutasítva. Az egész indítvány mellett, ellen, tartozkodás elfogadva.